Következő napirendi pontunk egy szóbeli kérdés a tanácshoz a biometrikus útlevelekkel kapcsolatosan. És akkor megadom a szót Coelho úrnak, mint az egyik szerző. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, Malmström biztos asszony, kedves kollégák! a 2252-es, 2004-es irányelv nagyon fontos lépés volt, amelyen modernizálni lehetett az útleveleket, bizonyos jellemzőket vezettünk be a biometrikus útlevelekkel kapcsolatban. Az útlevelek biztonsága nem csak az útleveltől függ, hiszen egy egész hosszú életút van itt, amit figyelembe kell venni. Például feltűnik például ez a biometrikus adatok begyűjtésével kezdődik, és nem igazán jó az, hogyha növeljük továbbra e, az előírásokat, akkor hogyha még vannak mindig gyenge pontok. Körülbelül 10% a biometrikus útleveleknek Franciaországban hamisított, hamis alap, iratok alapján állítják ki. Van erről egy tanulmány is. E, látható az, hogy 21%-a vizsgált eseteknek például Hollandiában arra a következtetésre jutott, hogy nem megfelelő az új lenyomat levétele. Hatékonyan kell eljárni, ehhez megoldásokra van szükség, olyanokra, amelyek megfelelőek, és mindenképpen bizalmat kell létrehozni a biometrikus adatok levételével kapcsolatban. Megbízható új lenyomatokra van szükség, és a kérdés az az, hogy ezek mennyire megbízhatóak a gyerekeknél, illetve az időseknél. Ezen kívül a azonosító rendszerek hiányosságai ki kell küszöbölni, csökkenteni kell a hiba százalékokat. Az úgynevezett matching elvégzését is megfelelően kell megoldani. Az Európai Bizottság megpróbálta a hiányosságokat feltárni az azonosító rendszerekben, és ennek során mi azt mondtuk, hogy európai rendszerre van szükség. Ezt létre is hoztuk a rendeletben 2008-ban a felülvizsgálat során, azóta már eltelt több mint három év, születtek tanulmányok is az Európai Bizottságnál, és remélhetőleg megkapjuk ezeket az eredményeket az Európai Bizottságtól. Azt szeretném megtudni a biztos asszonytól, hogy léteznek-e ezek a tanulmányok már, vannak-e már eredmények, és hogyha igen, akkor az Európai, Parlament, az Európai Bizottság tervez egy új, újabb rendeletet. Most Encsú kolléga kap szót, a másik benyújtó két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves elnök asszony, kedves biztos asszony, azok a problémák, amelyek az igen nagy számú hamisított biometrikus útlevéllel állnak kapcsolatban, tulajdonképpen onnan jönnek, hogy nem vizsgáljuk meg az egész ciklust ezeknek az útleveleknek az esetében, a kibocsátástól kezdve a visszavonásig. 2008-ban a felülvizsgálat során kiderült, hogy a biztonsági szint nem megfelelő, valamint az útlevelek kiadása, kiállítása sem eléggé biztonságos. A begyűjtött adatok és az útlevelekhez felhasznált adatok nem mindig megbízhatóak, és ez nem csak a gyermekekre és az idősekre vonatkozik, hanem mindenkire. Nagyon sok esetben nem eredeti dokumentumok alapján állítják ki az útlevelet. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy teljesen felesleges biztonsági jegyekkel ellátni az útleveleket, ha ezeket nem biztonságos forrásdokumentumok alapján állítják elő. Tegyük már fel végre a pontot az íre, és arra koncentráljunk, hogy a megfelelő forrásdokumentumok alapján állítsák ki az útleveleket. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ezeket az útleveleket nagyon könnyen lehet hamisítani, és ezzel kapcsolatban két dolgot kell elmondanom. Az egyik az, hogy korlátozni kell, hogy milyen dokumentumok alapján lehet útlevelet előállítani. Ezen kívül ezeknek a forrásdokumentumoknak az esetében is biztonsági követelményeket kellene támasztani. És van még egy fontos kérdés az, hogy a nemzeti személyi igazolványok ugyanolyan formátumúak legyenek az egész Európai Unión belül, és akkor legalább itt az EU-n belüli utazáshoz felhasznált személyi igazolványok hasonlóak, azonos formátumúak lennének, legalább ezeket követni lehetne. Az is fontos lenne, hogy a bizottság megvizsgálja a biometrikus dokumentumok kiadásához felhasznált dokumentumokat, és azt, hogy ezek mennyire megbízhatóak és a Smart Borders rendszer csak így fog működni. Köszönöm szépen. Ernst kolléga, a biometrikus útlevelekre vonatkozó rendelet előírja a felülvizsgálatot, illetve tanulmánykészítést, amit a frakciónk támogat. Mégpedig adatvédelmi okokból Komoly agályaink vannak azzal kapcsolatosan, hogy a biometrikus útlevelek mennyire hatékonyak, mennyire teszik lehetővé a megfelelő azonosítást, illetve nem becsüljük-e alá a többi biztonsági elem jelentőségét. Gyakorlatilag ezek az útlevelek állítólag módosíthatatlanok, azonban ez így nem igaz. Az adatok módosíthatók, és módosulnak is, például a gyermekek esetében bizonyos elemek megváltoznak az élet folyamán. Ezen kívül a hamisításokat is meg kell említeni, például Nagy-Britániában és más országokban is egyáltalán nem biztonságosak ezek az okmányok a hamisítással, visszaéléssel szemben, ami komoly károkat okoz. Ezen kívül a az egyes tagállamok között is igen komoly eltérések tapasztalatok. Hollandiában és Franciaországban például a hamisítványok igen nagy arányban fordulnak elő. Tehát, hogyha egy láncolatnak egyik eleme sérül, akkor az egész rendszer sérülhet. Németországban van egy számítógépes klub, amely egy perc alatt hamisítani tudta ezeket az okmányokat. Egy gyors ragasztó segítségével, egy műanyag flakon, illetve digitális kamera segítségével. Úgyhogy a bizottságtól várjuk a beígért tanulmány előterjesztését és a következtetések megismerését. E Köszönöm szépen, Látford Baronok következik szintén a benyújtók nevében két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik elindították ennek a nagyon fontos szóbeli kérdésnek, a szóbeli választigénylő kérdésnek a benyújtását. Valóban nagyon fontos, hogy az úti okmányok biztonságosabbak legyenek, és ezen dolgozunk már körülbelül tíz éve itt az Európai Unióban is, természetesen más országokban is. A technológiák folyamatosan fejlődnek, és így a bűnözők is egyre jobban ki tudják használni a gyenge pontokat. A biometrikus azonosítók nem csak az útlevelek, hanem a vízumok szempontjából is fontosak, és úgy vélem, hogy mindig is elmondtuk az aggályokat azzal kapcsolatban, hogy nem szabad túlzottan megbízni a biometrikus adatokban, ugyanis ez illúzió, ez hamis remény. Amikor egy biometrikus adatot felhasználunk, ez 100%-ig sohasem lesz megbízható. A technológia persze fejlődik, de azt is néznünk kell, hogy azok a személyek, akik ellenőrzik az útleveleket és a rendszereket működtetik, megfelelően képzettek-e a feladat végrehajtására. Tehát egy elég körű kérdést kell feltennünk azzal kapcsolatban, hogy hol kell a problémát megoldani. A 2009-es vízum kódex rendkívül fontos volt ebben a szempontból, és a parlament sikeresen elérte azt, hogy a 12 év alatti gyermekeket ne azonosítsák új lenyomattal, mert nem megbízhatóak az ilyen fiatalkorú gyerekektől levett új lenyomatok. A bizottságtól pedig különösen kérném, hogy a holland önkormányzat által végzett vizsgálat vonatkozásában mondja el a véleményét. A bizottság egyébként azt mondta, hogy nagyon komoly problémákat nem nyújtottak be eddig ezzel kapcsolatban. A GRC viszont elmondta, hogy a csippeken tárolt adatokkal kapcsolatban igenis voltak problémáik. A tagállamok egyébként önkéntes alapon nyújthattak be információt a problémákról, és jó lenne, hogyha valamilyen átfogóbb tanulmány is rendelkezésre állna. A vízumkódex szerint a bizottságnak júniusban fel kell, felül kell vizsgálnia a biometrikus útlevelek felhasználását. Kérdezném, hogy hol tart ez a munka. Tehát mi nem csak az útlevelek, hanem a vízumok miatt is aggódunk, és általánosságban minden dokumentummal kapcsolatban, ahol új lenyomatot vesznek. A 2010-es jelentés kimondta, hogy a bizonyíték felvevő láncban nagyon komoly hiányosságok vannak, amelyek visszaélésre adhatnak lehetőséget, és mindezek a problémák, amik az USA-ban megjelentek, igenis megjelennek az EU-ban is. Elnézést kérek, kell aztán kihagytam, aki ugyancsak szerzője ennek a szóbeli kérdésnek van ilyen szó. Köszönöm szépen. Már feltették a kollégáim azt a kérdést, hogy hol az az értékelés, és hogy valóban meg lehet-e válaszolni azokat a kételjeket, mint például a dokumentumok kérdése, a hamastat dokumentumok kérdése például Franciaországban, mert ez aláássa a biometrikus útlevelek hasznosságát. Másrésztről ezek az útlevelek bizonyos alapvető jogokba is ütköznek. A francia bíróság úgy döntött, hogy a biometrikus útlevelekre vonatkozó francia szabály alkotmány ellenes, mert hozzáférnek a különböző hatóságok az új lenyomatokhoz. Ezek nagyon érzékeny, kényes adatok. Persze felmerül az a kérdés, hogy ez alkalmazható lesz egyáltalán a tagállamokban. Azt is láthattuk az Európai Unióban, hogy a bűnöző szervek megpróbálnak hozzáférni a az új lenyomatokhoz. De még akkor is, hogyha sikerül ezeket a kérdéseket megoldani, akkor is felmerül az a kérdés, hogy szükség van-e erre, és hasznos-e egyáltalán az, hogy begyűjtsük az összes biometrikus adatot, és milyen célokra gyűjtjük be ezeket az adatokat egyáltalán. Látnunk kell azt, hogy az ilyen fajta biometrikus adatgyűjtés költsége összeegyeztethető-e a haszonnal, és hogy a, haszo- és, és hogy a költségek arányban állnak-e a hasznossággal. És nem hiszem, hogy több biometrikus adatra van szükség, azelőtt, mielőtt még ezeket a kételyeket megválaszolnánk, mielőtt még a bizottság bebizonyítaná azt, hogy ezek valóban jogos adatok, és azt is hallhattuk, hogy hogy gondok vannak az adatokkal, például idősebbek vagy gyerekek esetében. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Következő felszoruló Zile úr lesz. Köszönöm szépen. Üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy a határvédelemről váltunk szót. Itt nyilvánvalóan a biztonsági standardokról mindenféleképpen fontos prioritást élvez ezeknek a vitája. És ami a biztonsági standardok szabályait illeti, ez szorosan összefügg az úti okmányok, a biometrikus útlevelek kérdésével. Nyilvánvalóan fel kell tárni a rendszer hiányosságait. A bizottságtól a kérdésem az, hogy a kutatások alátámasztják -e azt, hogy az ilyen biztonsági intézkedések e, a költség szempontjából mennyire hatékonyak, és e, milyen kezdeményezést e, szándékozik tenni a bizottság, hogy megakadályozza a határokon átnyúló csalásokat, visszaéléseket. Az Európol, és a tagállami szervezetek véleménye szerint ezek jelentik a legnagyobb biztonsági fenyegetést. A másik, a technológia nagyon gyorsan változik, és mennyiben tudunk elébe menni a bűnözőknek a biometrikus útlevelek révén. És hogyan lehet biztosítani azt, hogy a bűnözők számára áthatolhatatlanok legyenek az európai határok. Elnök, köszönöm szépen! A bizottság nevében három percben eh, Malmström asszony kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti tagok! Az eh, a tanulmány, amire utaltak a 12 éven alatti gyerekek új lenyomatának a megbízhatóságával kapcsolatban, éppen folyamatban van a közös kutatóközpont alatt. Azt is meg kell néznünk, hogy az idősektől vett új lenyomatok megbízhatóak-e, de az nem tartozik erre a tanulmányra a kutatóközpontnak megfelelő adatra van szüksége a 12 éven alatti gyerekek esetében mindenkitől kétszer kell levenni az új lenyomatot, és ezt csak tagállami adatok alapján tudják megvizsgálni. Portugália egyébként jelentkezett, hogy hajlandó átadni adatokat. Az elmúlt év novemberében a portugál hatóságok át is nyújtották az adatokat a kutatóközpontnak, természetesen úgy, hogy az adatvédelmi szabályokat figyelemben tartottuk. A tanulmány viszont még nem zárult le, úgyhogy ennek végső eredményét még nem tudom elmondani. Volt egy időközi jelentés idén májusban, A kutatóközpont időközi jelentést fog majd elkészíteni májusban, ennek az eredményeit el fogjuk majd mondani. Az Európai Parlamentnek be fogunk számolni ezekről az eredményekről júniusban, mint ahogy arra ígéretet is tettünk a 12 éven aluli gyermekek új lenyomatának felhasználása vagy felhasználhatatlansága a személyazonosság megalapítása céljából valóban nagyon fontos kérdés, és a végső jelentésben a biometrikus megfelelési eljárásokat is meg fogjuk majd vizsgálni a gyermekektől vett új lenyomatok esetében. Valószínűleg 2013 közepére készül majd el a jelentés tervezet. Ehhez természetesen akkor majd módosításokat is be lehet nyújtani. Ami a biometrikus adatgyűjtést illeti, itt az elmúlt év augusztusi szövegre szeretném felhívni a figyelmet, illetve az útlevelek technikai specifikációjára vonatkozó szabályokra. Itt a szövegben kimondjuk, hogy az új lenyomatokkal kapcsolatos kitételek egyértelműen szerepelnek, és a bizottság természetesen vizsgálja, hogy a tagállamok megfelelnek-e a technikai specifikációnak, és hogy a tagállami útlevelek megfelelőek-e. A kutatásokat az akkreditált nemzeti laboratóriumok végzik, illetve a közös kutatási központ további tanulmányokat végez el a csippek használatával kapcsolatban, és köszönjük minden egyes tagállamnak, aki adatot juttatott el hozzánk. Ebben az évben, májusban Fogom majd ismertetni az eredményeket a holland önkormányzat által végzett vizsgálattal kapcsolatban is, és a személyazonosság beazonosítására alkalmas biometrikus dokumentumokkal kapcsolatban is, tehát természetesen beszámolunk majd a parlamentnek. Ami az autentikus forrásdokumentumokat illeti, ez is kapcsolatban áll a személyazonosság rablással. Ezzel kapcsolatban is folyamatban van a tanulmány. Remélem, hogy ennek az eredményeit minél hamarabb bemutathatom, és akkor majd megvizsgáljuk, hogy milyen konkrét intézkedésekre kerülhet sor. Um, Köszönöm szépen, biztos asszony. Most rátérünk a frakciók nevében felszólókra. Először is az APP nevében Diaz de Mera úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm a biztos asszonynak és Kárlosznak, és úgy gondolom, hogy rá kell mutatni az előlépésekre is a biometrikus adatok alapján, de azt is látnunk kell, hogy felhasználási nehézségek is vannak, főként a kiállítási gyenge pontok miatt hallhattuk azt, hogy a problémák, amik felmerülnek a határátkelőkön, azok gyakran a kiállítási hibákból fakadnak. Az alapvető jogokat szeretnénk megvédeni, illetve a Schengeni területen a szabad mozgást, az útlevelek hamisítása, a szervezet bűnözéshez, ugyancsak kihat a jogainkra, beszűkíti a személyi jogokat, és ezért az útlevelek kiállításának mikéntjét is figyelembe kell venni. Az útlevelek létrehozásakor nagyon fontos az, hogy meglegyen a kapcsolata az útlevél tulajdonosa és útlevel között, és ezért nagyon jogos az, hogyha bizonyos dokumentumokat követelnek, ami, hiszen gyakran csalást lehet látni. Várjuk azt, amit Malmström asszony bejelentett, hogy lesz júniusban egy felülvizsgálat, és majd végez, lesz egy végleges jelentés 2013-ban, és fontos az, hogy a felelőseket felelősségre, felelősségre vonjuk, hogy a különböző technikák megfelelőek legyenek, Nagyon fontos az, biztos asszony, hogy eh, gondoljunk azokra a problémákra, amelyek a gyerekek új lenyomat eh, levételével kapcsolatosak. Ezért a portugál kormány döntését nagyon is nagyra tartom, hogy azt mondták, hogy ezt az eljárást hatékonyá kell tenni. Következő felszólaló az SZNI nevében uh, Guillaume asszony. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy lefolytathatjuk ezt a vitát, mert ez olyan aggályokról szól, amiket már én is többször elmondtam. A biometrikus útlevelek egyszerűen nem megbízhatóak. A bizottság, amikor bevezette a biometrikus adatokat, akkor azt mondta, hogy azért kell ezt megtenni, azért kell ezt megtenni, mert ez javítja a biztonsági szintet. Franciaországban viszont kiderült, hogy a biometrikus útlevelek 10%-a hamis, mert ezt hamis születési anyakönyvi kivonatok alapján készítették el. A születési anyakönyvi kivonatok egyébként rendkívül könnyen hamisíthatóak. Az elnök közbevág és kéri a hozzászólót, hogy kicsit kevésbé hadarjon. Guillaume asszony. Tehát ott tartottam, hogy arról volt szó, hogy a személyes adatokat megfelelőképpen kell biztosítani ezekben az utazási dokumentumokban, és hogy van még itt egy olyan dimenzió, amire ki kell térnünk. Arról van szó, hogy az ellenőrzések egyre komolyabbak, a biztonsági kapuk, a szkennerek folyamatosan fejlődnek, és ezekkel kapcsolatban is felmerülhetnek különböző emberi jogi problémák. Tehát a magánélet védelmére is ki kellene térnünk, nem csak a biometrikus útlevelekre. Tudjuk, hogy a cél tulajdonképpen nemes cél, a biztonságot akarjuk garantálni, de azért a meghozott intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a kitűzött céllal. A bizottságnak kell ugye elvileg figyelnie, hogy a tagállamok milyen módon hajtják végre a rendelkezéseket, és remélem, hogy a bizottságtól minél hamarabb megkapjuk majd a jelentést. Köszönöm szépen az ALDE nevében, Intfeld asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, nagyon sok minden elhangzott már az új lenyomatok minőségéről, illetve a különböző lépésekről. De még egy dolgot szeretnék felvetni, nevezetesen, hogy mi indokolja a biometrikus útlevelek alkalmazását. Hollandiában a közelmúltban egy kérés rávilágított arra, hogy az okmányok hamisítása Húsz, évente 20-40 esetben volt megállapítható egy 17 milliós országban. Tehát egy ilyen rendkívül költséges rendszer, ami számos hiányossággal rendelkezik, valóban megalapozható egy ilyen nagyon sovány indokkal, és ezt figyelembe veszi a bizottság az értékelésében. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Szadonka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk, hogy a Mászröm asszony által említett tanulmány úton, útban van, már készül. Én szeretnék egy kicsikét visszapillantani a múltba a zöldek véleménye szerint. A bizottság javaslata a biometrikus azonosítókkal kapcsolatosan bizonyos dolgokat nem teljesít, így például a hozzáadott érték, vagy a hatékonyság, költséghatékonyság feltételét, nem átlátható a rendszer, és az adatvédelem sem biztosítható. Már 2004. december 1-én ugyanezek az érvek elhangzottak ebben a teremben, nagyon hálásak vagyunk Ella úrnak, aki ezt a kérdést kezdeményezte, illetve a vitát is beindította ezzel. Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Az, az EFD nevében Zsobró úr lesz. Tisztelt eh, elnök úr! a délelőtt folyamán beszéltünk az embercsempészetről. Ez nagyon nagy érzelmeket kiváltó téma, amely gyakran tragikusan végződik gyerekek, illetve nők számára. Úgy gondolom, hogyha megerősítjük a határfegyeletet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a hamisítást az útlevelek esetében, akkor hatékonyan meg lehet szüntetni, vagy legalábbis keretek közé lehet szorítani az illegális embercsempészetet. A biometrikus útlevelek számos reményt keltettek, viszont a tanulmányok azt mutatják, hogy nagyon sok probléma van velük, hiszen gond van az adatok kódolásával és a csipekkel is, tehát javítani kell a helyzeten. Köszönöm szépen. Szegedi urat nem látom. Rendben. Akkor másfél percet nyertünk, és két percre Buzutil úr kapja meg a szót. Grazie. Köszönöm szépen. A biometrikus útlevelek célja az lett volna, hogy megnehezítsük az útlevelek hamisítását. és ezáltal megkönnyítenénk, vagy megkönnyítettük volna az utazást a polgárok számára. De ennek ellenére a biometrikus útlevelek is bizonyos nehézségeket, problémákat vetettek fel, és ezért fogalmaztuk meg ezt a kérdést a bizottság felé, és kértük a bizottságot, hogy vizsgálja meg a részleteket, illetve a lehetséges megoldásokat. Meg kell mondanom, hogy a határellenőrzés nagyon kényes kérdést jelent a polgárok számára. Összefügg a jogellenes, illegális bevándorlással, a határok lezárása is komoly érzelmeket kiváltó ügy lehet. Éppen ezért nagyon körültekintően kell eljárnunk. A parlamentnek számos tapasztalata van ezen a területen, különös tekintettel a Schengeni térségre. Carlos Coelho úr is utalt a Frontexre. A biometriai jellemzők fontos biztonsági elemet jelentenek, és mindannyiunk érdeke, hogy a biometrikus útlevelek hatékonyak legyenek, ne lehessen ezekkel visszaélni. Ha kezeljük a feltárt problémákat, amelyek majd a tanulmány eredményeként napvilágra kerülnek, azt hiszem, hogy mindannyiunk javát fogja szolgálni, elsősorban azon becsületes polgárok javát, akik tisztességes okmányokkal utaznak. Köszönöm szépen. Egy percben Childers asszony. President. Elnök úr, aztán, hogy standardokat fogadtunk el a biometrikus útlevelek számára 2004-ben, Írországban az első ilyen útleveleket 2006-ban adták ki. Az ilyenfajta útlevelek kiadásának az volt a célja, hogy jobban lehessen védeni a hamisítás ellen. Biometrikus csip tartalmazta az azonosító adatokat, és ez volt a megbízható kapcsolat az útlevél, illetve az útlevél tulajdonosság között. Később az ír rendőrség kimutatta azt, hogy 8 ír útlevelet ö, hamisítottak ö, meg. Úgy tűnik, hogy az útlevelek ha olyan ö, útlevelek voltak, amelyeket még 2006 előtt adtak ki, hiszen a biometrikus adatokat nagyon nehezen lehet hamisítani. Számos más EU tagállam útlevelet is hamisították, és ez szeveti annak a kérdését, hogy mennyire biztosak ezek az útlevelek, és az Európai Bizottságnak tényleg figyelembe kell venni az Európai Parlament aggájait. Thank you very much. Als nächste Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Angelili asszony lesz. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai polgárok szabad mozgását valóban meg kell könnyíteni, mind az Európai Unión belül, mind pedig az Európai Unión kívül. Ez mindig is prioritásunk volt. Az is mindig is prioritásunk volt, hogy biztonságos térségé tegyük Európát. Ezért jött létre 2009-ben a Coelho jelentés, amit el is fogadott a parlament. Ez a jelentés a biometrikus útlevelekről szólt. Ennek alapján mindenki saját biometrikus útlevelet kaphatott, ezen kívül pedig a gyermekek is külön útlevéllel utaztak, és nem a szüleik útlevelében szerepeltek. Úgy véltük, hogy ez sokkal biztonságosabb rendszer lesz. Tehát egy személy, egy útlevél elven dolgozunk. De most úgy tűnik, hogy az új lenyomatok a 12 éven aluli gyermekek esetében nem megbízhatóak. Tehát nem olyan minőségben lehet el, levenni a gyerekektől az új lenyomatot, amely lehetővé tenni a biztonságos ellenőrzést és beazonosítást. Pedig éppen a gyermekeket érinti legjobban a, az embercsempészet, tehát pontosan a gyerekeket kellene jobban védeni a biometrikus útlevéllel. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy milyen tanulmányokat végeztek az elmúlt években arról, hogy hogyan lehet a gyermekeket jobban védeni. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló két percben, Matyó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Először is szeretném elmondani, hogy nagyon sokan azt állítják, hogy 500 ezer vagy 1 millió hamis útlevél van Franciaországban. Hát én úgy vélem, hogy ez nem igaz. Franciaország nagyon is keményen veszi a dokumentum hamisítást és hamisítókat. Egy év szabadságvesztéssel és 15 ezer euró büntetéssel sújtható az, aki elrabolja valaki másnak a azonosságát. Tehát Franciaországban nagyon komolyan vesszük ezeket a problémákat. Külön költségvetési borítékot hoztunk létre annak érdekében, hogy a prefektúrák jobban fel tudjanak lépni a személyazonosság elrablása ellen. Ami a különböző adatokat illeti, lehetővé tesszük, hogy a lehető legtöbb administratív szerv ellenőrizhesse például a születésre vonatkozó és a családi állapotra vonatkozó adatokat. A születésanyagkönyvi kivonatokat most már biztonsági papírra nyomtatjuk ki, tehát ezek sem hamisíthatóak. A lakcímkártyákat pedig vonalkóddal láttuk el, ez is sokkal biztonságosabbá teszi ezeket a dokumentumokat. Számunkra is nagyon fontos, hogy ezeket a forrás dokumentumokat, ezeket az igazoló dokumentumokat biztonságosá tudjuk tenni, csak így tudjuk garantálni azt, hogy amikor valaki útlevelet kérelmez, akkor az az útlevél megfelelő adatok alapján készüljön el. Ami az új lenyomatokat illeti, mi két új lenyomattal dolgozunk. Ami az elveszett és elrabolt dokumentumokat illeti, ezekkel kapcsolatban is nagyon komolyan fellépünk, és nemzetközi együttműködésben is részt veszünk. Már is befejezem, elnök úr tehát az Interpollal is együttműködünk, és nemzetközi egy, együttműködésben is részt veszünk az ellopott és elveszített dokumentumokkal kapcsolatban. Az elnök megszakítja a hozzászólót. Nagyon szépen köszönöm. És akkor most a spontán hozzászólások. Öten jelentkeztek. Mikolásik, Kelly, Simke, Obermeier és Luhán kollégák. Mikolásik úr, öné a szó. Köszönöm szépen. A megbízhatóság és hatékonyság kapcsán felmerülő aggályok változatlanul fennállnak, de egyelőre nem született megfelelő megoldás vannak olyan tagállamok, ahol már több mint öt éve használnak eh, biometrikus eh, útleveleket. A korábbi útlevelek, biometrikus útlevelekkel történő felváltása eh, csipeket igényel. És ezeknek a célja az lenne, hogy megakadályozza az útlevelek, úti okmányok hamisítását. Bizonyos számítások szerint azonban több millió biometrikus útlevél hamis lehet, illetve ezeket hamisított okmányok alapján bocsátották ki. Tehát ez is rámutat arra, hogy a biometrikus útlevelek alapján nem határozható meg teljes biztonsággal a személyazonosság. Úgyhogy én javasolom, hogy nagyon szigorú szabályokat vezessünk be nem csak az útlevelekre, hanem azok kibocsátására vonatkozóan is. Köszönöm szépen. Egy percben Kelly úr. Ma délelőtt eh, a parlament eh, jóváhagyta a PNR-re vonatkozó EU-USA megállapodást, ami biztonságosabbá hivatott tenni az utazást. És eh, korábban azt hallottuk, hogy Franciaországban az útlevelek 10%-a hamisított. Most függetlenül a számoktól, azt hiszem, hogy Helyesen feltételezzük, hogy a hamis útlevelek birtoklói zömmel feltetőleg bűnözők, és az áruk hamisítása, az emberkereskedelem, ez mindenféleképpen ebből a szempontból fenyegetettséget jelent. A hamisított útlevelek azt hallottuk, hogy még a biometria bevezetése előttre nyúlnak vissza, és mindenféleképpen megoldást kell találnunk, hogy biztonságábbá tegyük az utazást. Köszönöm, és egy percben Zemke úr kap szót. Köszönöm szépen. A biometrikus útleveleknek van egyfajta céljuk, ez pedig nem más, mint az, hogy a bűnözők életét nehezebbé tegyék. Úgy tűnt, hogy ennél jobb nem lehet, hogy elérjük ezt a célt, viszont úgy tűnik, hogy ezeket a, a dokumentumokat is lehet hamisítani, és a bűnözők valóban fel tudják törni a kódokat, illetve a csippeket. Azt, hogy ezt megelőzzük, ez a bűnöldöző szervek feladata, ez kétségtelen, de viszont, hogyha megvizsgáljuk az információkat és azt a tanulmányt, amit a biztos asszony is említett, akkor úgy tűnik, hogy nem találok semmilyen adatot az Europolról vagy a Frontexről, akik nagyon fontos szereplői ennek a történetnek. Elnök, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen pontosan betartotta a felszólalási időt. Most pedig Obermeier úr következik. Köszönöm szépen. Reméltem, hogy ezek az új útlevelek megakadályozzák a hamisítást, de sajnálatos módon Franciaországban körülbelül 1 millió hamisított biometrikus útlevél kering, amiket hamisított születési kivonat alapján hoztak létre. Ezen kívül számos esetben az útle, a, új lenyomatok sem olvashatóak, ezt olvashatók a holland tanulmányban is. A gyerekek, illetve az idősek esetében még nehezebb jól behatárolni az új lenyomatokat. Ezek mind károsak a biometrikus útlevelek számára. Nem tudjuk, hogy ez tényleg jó arra le lehessen küzdeni a terrorizmust, az eredmények, amiket a három éves tanulmány felmutatott, azokat most értékelni kell, meg kell vizsgálni azt, hogy ezek a biometrikus útlevelek tényleg jók-e a jövőben. És elnök, köszönöm szépen! Az utolsó hozzászóló Luhán úr lesz egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! A biometrikus útlevéllel kapcsolatban vannak fenntartásaik az európai polgároknak. Hogyha nem magyarázzuk el nekik, hogy mire jó ez az újítás, akkor az egyszerű ember idegenkedni fog ettől az újítástól és már most tudjuk, hogy a biometrikus útlevelek igenis hamisíthatóak, ezekkel is vissza lehet élni. Vannak olyan informatikai kalózok, akik meg tudják szerezni a csipen tárolt adatokat, és ezeket módosítani is tudják. Egyelőre úgy tűnik, hogy eléggé egyszerű ellopni egy olyan adatot, ami egy bankkártya csipjén szerepel, és könnyű ezzel visszaélni, úgyhogy valószínűleg a biometrikus útlevelekkel is ugyanígy van ez. Meg kell néznünk, hogy a biometrikus útlevelek mellett milyen biztonsági intézkedéseket kell még foganatosítanunk, valószínűleg mondjuk egy rádiófrekvenciás azonosítást is elképzelhetnénk, és számos más technikai megoldást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor most a biztos asszony, Malmström asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos a vita. Itt okmánybiztonságról, alapvető jogokról van szó, a különféle úti okmányok és biometria biztonságáról, Eléggé sajnálatos, hogy ma kerül sor erre a vitára, ugyanis júniusban már meg tudtam volna válaszolni, vagy meg tudnám válaszolni a most elhangzott kérdéseket, és meg tudtam volna osztani a tanulmány eredményeit. A hamisított okmányokkal kapcsolatos kérdéssel mi is tisztában vagyunk. Különböző számok vannak forgalomban, nem tudom, hogy ezek mennyire pontosak, de a Frontex is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mi is tanulmányt kér, készítünk a személy azonosság elrablásával kapcsolatosan. Amikor ez a rendelet elfogadásra került, akkor nem volt értékelés. A bizottságot nem kérték fel egy általános értékelésre a biometria hatékonyságát illetően, Természetesen nagyon fontos, hogy a parlament komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a konkrét eredmények alapján majd a részletekről is beszámolhatok. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ennek a napirendi pontnak a vitáját lezárjuk, és következik a következő szóbeli igény, igénylő kérdés, nevezetesen a kap reformmal összefüggésben. Első hozzászólónk két percben kap szót, Köztinger asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék megdöbbenésemnek hangot adni, hogy a tanács nem tartotta fontosnak, hogy jelen legyen. Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy a hátrányos elnök úr félbeszakítja. Igen, ez a kérdés a tanácshoz intézett, és valóban itt a vitát félbe kéne szakítani, és megkérdezni, hogy hol van a tanács képviselője. Tehát hol van a tanács képviselője? Elnök, nyilvánvalóan, eh, hogyha itt most eh, újra kezdjük eh, a hozzászólási idő számlálását, tehát mindenkiben felmerül a kérdés, hogy hol van a tanács. So, sieht so aus, als wären wir startklar. Dementsprechend úgy néz ki, hogy készen állunk, és akkor folytatjuk is uh, azzal a kérdéssel, amit a tanácshoz intéztek, uh, mégpedig a kedvezőtlen természet erocsak rendelkező térségek kijelölése kapreformja kapcsán, és közténger asszonyi a szó elsőként. Még egyszer köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen azt és a tanácsnak, hogy mégiscsak megjelentek itt, hiszen itt egy nagyon fontos és érzékeny, kényes témáról van szó számunkra, és a parlament számára nagyon fontos az, hogy önökkel lefolytathassuk ezt a vitát. Az